a félidős jelentés szavazásáról kell ma döntsünk, illetve arról szavazunk, amiről tavaly tárgyaltunk a szakbizottsági ülésen, és ezt követően koordinátorülést fogunk tartani, annak érdekében, hogy eszmét cseréljünk arról, hogy hogyan, milyen hangsúlyokkal dolgozzon a bizottság a jövőben. Az első napi rendi pont a szavazás. Nincsen semmi rendkívüli tájékoztatni való ezzel kapcsolatban, úgyhogy ami a napi rendet illeti, úgy gondolom rögtön a hármas kérdés, a hármas napi rendi pontra térhetünk. Jelezném, hogy mindez teljes mértékben megfelel a, az alapszabályzatnak, amiről tehát szavazunk, ezt ellenőriztük, és semmi gond nincsen a kompromisszumos javaslat elfogadá, illetve szab megszavaztatásáról. Jelezném, hogy a kompromisszumos javaslatot, amiről ma szavazunk, a, ezzel Pervans Peres által eredetileg bejelzett, és a, az 1625 módosító javaslat is mind ö, okafogyottá válik Martin. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kompromisszumos javaslatom lenne frakció független tett parlamentben, és meggyőzött párton kívüliként a kompromisszummal kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, soha nem kapjuk meg azokat. Egységesen hallatta véleményét, hangját. Nagyon sok bizonytalanságot ingadozást láthatunk ezzel kapcsolatban, tehát hogy Európa tudja -e maga mögött egyesíteni erőit, hiszen az állampolgárok ügyében egyfajta harcot folytatunk, ezt mindenképpen meg kell tenni a jövőben is, tehát egy, egyesülve tudunk csak erőteljesen fellépni. Örülök annak, hogy ez a szakbizottság ilyen egységes volt. azt gondolom, hogy elnök urat is dicséret illeti, hiszen megfelelően elnökölte ezt a, ezt a fórumot, és mindenképpen a ház fejére is tisztességet hoztunk ezzel a jelentéssel. Ha az Európai Parlament erőteljes javaslatait valóban megfogalmazzuk a tagállamok felé, illetve egyéb európai, európai intézmények felé, akkor ezt meg kell tennünk. Kötelességünk ez. Ez a jelentés az első lépés. Valóban mindenkit mobilizálnunk kell, és örülnék annak, hogyha a plenáris ülésen is ugyanilyen dinamikus szavazást valósítanák meg, mint itt a szakbizottságban. Talán munkabótszereink újszerűek, kicsit újszerűen alkalmaztuk a szabályokat is, de mindenképpen egyértelmű üzenetet küldünk, hiszen ez a jelentés olyan alap, amire a jövőben építhetünk, és amelyre lehet számítani is a jövőben. Az emberek azt várják tőlünk, és most gondoljuk vissza arra, hogy hogyan is kezdődött a munka, gondoljunk vissza arra, hogy a bizonytalanság mennyire rányomta bélyegét Európára akkoriban, és az állampolgárok, vagy az európai polgárok életére is. Tehát azt gondolom, hogy azt várják tőlünk az európaiak, hogy egyfajta fórumot nyújtsunk, ahol is a vitákat megtarthatjuk, ahol próbálhatunk egyáltalán elérni valamit. Szeretnék Mindenkinek köszönetet mondani még egyszer, hiszen nagyon nagy öröm számomra, hogy létrejöhetett ez a szöveg, amely reményteljes üzenetet küld szét Európába, amely megmutatja eltökéltségünket, megmutatja, hogy fel tudjuk venni a harcot az inerci ellen. Köszönöm, Pervans, ehhez nem sokat lehet hozzátenni, talán csak egy szót. Azt gondolom, ami a, az időmenetet illeti, nem is lehetett volna sikeresebb, mint hogy ma szavaztunk, ugyanis ezekben a napokban, ezeken a heteken áll elő a bizottság, a Rampoy Task Force javaslatokkal, az ECOFIN is ezzel a kérdéssel foglalkozik. Tehát nagyon fontos és nagyon jó, hogy a parlament hangja is hallható most ezekben a napokban, mégpedig nagy többséggel. Annak ellenére, hogy politikailag sok ponton különböznek a véleményeink, mégis világos, hogy a parlament cselekvőképes, és hogy a válság válság idején egyhangon tudunk szólni, és ez egy nagyon fontos üzenet a polgárok számára. Köszönöm mindenkinek a munkáját, az elkötelezettségét, az ülést ezzel, a szavazóülést lezárom, és kérném szépen a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, ugyanis most koordinátori ülésre kerül sor, ahol megbeszéljük a többi részletet. Köszönöm.